egy elnöki közlegény. A 137-es cikk alapján a FEM közbizottságtól kaptam egy kérést, hogy konzultációt tartsunk a roma nők helyzetéről, amennyiben nincs a politikai csoportok részéről 24 órán belül ellenvetés, akkor a konzultációt el